Alors, mesdames et messieurs, nous allons... Hölgyeim és uraim, akkor szavazunk Michael Cashman jelentéséről. Először talán teszteljünk, hogy megvan-e mindenkinek a szavazókártyája, persze. Jó, akkor megnyitom a szavazást. Michael Cashmanre szavazunk, ki szavaz rá, ki szavaz ellene. Még ketten hiányoznak. Még egy valaki. Még ketten. Jó. Lezárom a szavazást. Működik. Egy szavazat Kesmen úr ellen, de hát ez még belefér. Ó, angolul van, mondja az elnök asszony, fantasztikus. Akkor kezdjük. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a kettes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító első bekezdése, nem, egy B bekezdés négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas három részben, első rész mellette, ellene, Egy pillanat, bocsánat, de valami hiba csúszott itt be. Kilences következik, három részben szavazunk. Ki van az első rész mellett? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es. Nem, egyáltalán, mondja az elnök asszony. 11-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene, a 21-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ez okafogyott. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elutasítottuk. 26-os. Ezt visszavonták, vagyis a 26-ost. 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes szóvali mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, és a végére is értünk. Voilà, le vote final par main levée, puis... Kérem készfeltartással szavazzanak, a végszavazás következik először, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, elektronikus szavazás, Megnyitom a szavazást. A végszavazás következik elektronikus úton. Lezárom a szavazást. 18 igennel, 6 nemmel elfogadtuk. Gratulálunk, Kesmen úr. Donc, euh, tehát, hol van az alelnök úr? Megérkezett, az alelnök úr, úgyhogy kérem, jöjjön ide hozzánk, prendre en, en photo. Ah, ok, ok. <laughs> Alors, vous avez mis la lampe de poche en plein. Merci. Alors, nous allons continuer. Euh. Hölgyeim és uraim, folytatjuk az ülést. Kérem mindenki foglaljon helyet, és kint beszélgessen, aki beszélgetni szeretne. Nagyon köszönöm. Kedves kollégák! délután folytatódik rövid eszmecserével Burundi köztársaságának második alelnökével, Zserve Rufikiri úrral, aki ma magas szintű látogatáson vesz részt egy misszió keretén belül Belgiumban, és Louis Michel kollégán kérte, hogy fogadjuk őt üre, ülésünkön. Karibú! Ő excellenciája, miniszter úr, hölgyeim és uraim, örömmel üdvözlöm az egész delegációt körünkben. Rufi Kiri, ő excellenciája úr, azonnal megadom önnek a szót, hogy mondja el nekünk, hogy milyen programot kívánnak pillanatnyilag folytatni Burundiban a szegénység elleni harcban. Próbáltam egy kicsit 5 perccel ezelőtt néhány szót megtanulni az ön anyanyelvén, úgyhogy már is megadom önnek a szót, Murakozé. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő ulak, urak és hölgyek, külügyminiszter úr, kedves honfitársam. Először is nagyon köszönöm, hogy az Európai Parlament előtt szólhatok önökhöz, a Fejlesztési Bizottságban. Azért látogattunk el Belgiumba, hogy a Genfi októberi konferencián elhangzottaknak járjunk utána a partnereink fogalmazták meg ezeket, úgyhogy először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Uniónak, mert nagyon sokat segítenek Burundiban a gazdaság és szociális kérdésekben. A Genfi konferencián a biztos úr is rendkívül magas szinten erősítette meg mindezt. A második generációs ellenes harc. Miből is áll ez? Több kihívásnak kell megfelelnünk itt. Ezek még mindig sajnos jelen vannak hazánkban. Azonban valóra fog válni a terv az eddigi eredmények alapján. Melyek ezek az eredmények? Nos, olyan előrelépések ezek, amelyeket az élet minden területén tapasztalhatunk hazánkban. Először is. A prioritások végrehajtása óta, 2007 óta, amikor is béke született, minden területen előrelépés történt. Legyen az a béke, a biztonság területe, a civil társadalom lefegyverzésre, a demobilizáció, a jó gazdasági, politikai kormányzás, az igazságügy, az emberi jogok támogatása, többek között ezek a területek, nem szabad persze a gazdasági, ö, szociális területről sem. Ami a biztonsági struktúrák megerősítését illeti. Hazánkban hatékonyan sikerült megoldani a nemzeti, de nemzetközi kérdéseket is, a civilek lefegyverzését, a védelmi biztonsági erők racionalizálását, illetve ezen erők részvételét Elefántcsontparton, Szomáliában, hamarosan Máliban. Mindezek a, azok a példák, amelyek ezen a téren elért eredményeinket mutatják. Ami a demokrácia konszolidációját illeti, illetve a különböző politikai nézetek összeegyeztetését, jelentős előrelépést tapasztalhatunk. Ez a dialógus megerősödésében nyilvánul meg ezen keretek között van szükség tehát intézményes struktúrákra, és az idén márciusban az ENSZ segítségével Burundiban a különböző pártok képviselői ültek össze, mert korábban el kellett menekülniük hazánkból. A májusi ülésen a résztvevők konszenzust alakítottak ki azzal kapcsolatban, hogy milyen változtatásokra van szükség, milyen módosításokra van szükség a választási törvények vonatkozásában, hogy 2015-ben megfelelő választásokat szervezhessünk. A burundi és nemzetközi közösség is reményteljesen tekint a választások elébe, reménykedve, hogy mindezek alapján békés, átlátható választásokra kerül sor, a kormány pedig megkívánja erősíteni az erre vonatkozó törvényeket, képezni az állampolgárokat, saját jogaikat illetően, az igazságügyhöz való hozzáférés terén, amelynek megbízhatónak kell lennie emberjogi kérdésekben is. Ami a megbékélést illeti, ennek megerősítését, ez továbbra is aggályokra ad okot Burundiban, e, még csak ideiglenes az igazságszolgáltatásunk, hiszen e, e, törvénytervezetek vannak még a parlament előtt ebből a szempontból. Ami a szociális gazdasági telteket illeti, több mutató utal arra, hogy előrelépés történt Burundiban. Főleg a szociális kérdésekben példaként említhetném a gyermekek általános, illetve középiskolai ö, részvételét illetően. Ma már a gyermekek 97%-a iskolába jár, szinte általános az oktatás. 2010-ben csak 3%-a járt a gyerekeknek középiskolában, 2011-ben már növekedést tapasztaltunk, az idén szeptemberben már 60%-ot konstatálhatunk a középiskolai részvétel vonatkozásában. Ez köszönhető az új általános iskolai rendszernek is, amely a burundi gyerekek számára megfelelő alapképzettséget biztosít, és elegendő ismeretet biztosít számukra, hogy megjelenhessenek a munkaerőpiacon is. Megint csak a szociális területről az egészségügyet emlegetném. 2005-ben 45 év volt a várható élettartam, ma már 50 és fél év, úgyhogy itt is jelentős előrelépés történt. A burundiak hosszabb élettartalmak nézhetnek elébe megszületésük pillanatában, mint 2005-ben. A ö, gyermeket váró vagy szülőnők halandósága is jelentősen csökkent. Igaz ez az öt évnél fiatalabb gyermekekre is, Úgyhogy ez is hozzájárul a burundi állampolgárok egészségi állapotának javulásához. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy nagyon sok új kórház épült, hogy a szanitér infrastruktúráknak otthont adjon. Ami az emberi jogokat illeti. Itt is előrelépés történt. 2005-ig például egyetlen egy nő sem lehetett főnök, a városi ö, kerületekben. A 2005-ös és 10-es választások azonban már ígéretesek voltak a nők szempontjából is minden szinten. A 2005-ös alkotmány pedig minden egyes választott funkcióban legalább 30%-os arányt ígér a nőknek. Ami a szenátust illeti, 50%-ban nők képviselnek minket. A választások eredménye ez volt. Úgyhogy ma már ez nem 50%, mert változások következtek be, de Burundi továbbra is második helyet foglal el azon országok sorában, Bolíviát követően, amely a legtöbb női funkciót ígéri. Ami a büntető törvénykönyvet illeti, a nők elleni erőszak terén is előrelépés történt. Gazdaság. Az eredmények demonstrálása érdekében engedjenek meg néhány számot. DGP, GDP 300 dollár volt fejenként, ma háromszorosa ennek, 2009-hez képest. Ezen mutatókon túl más jelek is a, arra engednek következtetni, hogy a burundi állampolgárok élete javul. Az ivóvízhez való hozzáférés terén is előrelépés történt. Az infrastruktúrák, gazdasági infrastruktúrák például a telekommunikációs eszközökhöz való hozzáférés terén, de azért van még mit tennünk annak érdekében, hogy a beruházóknak vonzó legyen Burundi. Például 11 eljáráson kell átküzdeni magát valakinek, hogyha vállalatot akar alapítani 30 nap alatt. 2011 végéig ez így volt. Ma már egyetlen egy egyablakos rendszer van, egy eljárás, és néhány óra alatt ezt le lehet bonyolítani. Úgyhogy próbáltuk az út elérni azt, hogy a nemzetközi pénzügyi társadalomba is bekerülhessünk. Ezen a területen Burundi megint csak a világ tíz első országok közé sorolhatja magát. Ezen eredmények ellenére azért el kell ismernünk, hogy vannak még minden területen kihívások. És ezért kérem partnereinket, hogy segítsenek nekünk, hogy megtaláljuk ezekre a megoldásokat. Azt szeretnénk, hogy Burundi imázsa megváltozzon minden aspektusban, az emberi jogok tisztelete terén, a jó kormányzás terén. A cél az, hogy felvegyük hatékonyan a harcot a szegénységgel szemben. Utaltam a GDP-re. Annak ellenére, hogy előrelépés történt, továbbra is az egyik legszegényebb ország Burundi, sajnos a múltja meghatározó ebből a szempontból. Vannak azonban potenciális lehetőségek, ezeket fel kell tárni, de ehhez segítségre van szükség. Ami az infrastruktúrákat illeti, az energia-deficit rendkívül módon sújt minket. 40, 40 megawattot tudunk előállítani, és 200 családot tudunk csak ezzel ellátni. Úgyhogy előre kell lépnünk ezen a területen. Az Európai Beruházási Bankhoz fordulunk, hogy segítsenek nekünk egy, illetve kettő Euh, voir sa capacité de fourniture d'électricité doublée ne n'offusque qu'à partir de ces investissements de la banque. Vízerőművet építeni, euh, egyenként 50 megawattosokat, euh, így megduplázhatnánk az elektromos áramtermelésünket. Svéd cégek vannak már jelen Burundiban, 10 megawattos erőműt próbálnak, vízerőművet építeni. Van egy kínai cég is, az 15 megavettos vízerőműt épít, van egy másik is, 10 megavattos, de regionális szinten más segítséget is kapunk. Ruanda, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Burundi közös projekttel is rendelkezik, és ezen kívül ott van még Tanzánia is. Úgy gondoljuk, hogy három-négy év múlva talán megoldást találunk az energiaválság megoldására. Ezen kívül az élelmezés is nagy probléma számunkra, ugyanis hagyományos földművelés, mezőgazdasági termelés folyik nálunk. Itt is váltani kellene, hogy olyan terményeket tudjunk előállítani, amelyek elegendőek a lakosság élelmezésére, de ugyanakkor lehetővé teszik majd az exportot is, és további munkahelyeket teremthetnek, nem csak mezőgazdasági jellegűeket. Ami az egészségügyet illeti, utaltam arra, hogy itt is javult a helyzet. A várható élettartam ugyan még csak 50 és fél év, ez eléggé alacsony, mert Belgiumban például ez legalább 80 év, úgyhogy van még tennivalunk ezen a téren is. Aztán a földkérdést is meg kell oldani, mert az emberek sajnos képesek egymást meggyilkolni, hogyha úgy érzik, hogy nem megfelelően van elosztva a rendelkezésre álló termőföld. Az Európai Unió partnerként kezeli Burundit a következő időszakban, ami a földi kérdéseket illeti, és ezt örömmel konstatálta Burundi is. Itt is vannak kihívások még. Ezért van az, hogy Genfben a partnereknek prioritásokat fogalmaztunk meg négy tengely körül. Az első a jogállam megerősítése, a jó kormányzás, a ö, férfiak, nők közötti egyenjogúság, a második a burundi gazdaság átalakítása, a növekedés, a munkahelyteremtés. Itt beszélünk a mezőgazdaságról, az infrastruktúrákról, a közlekedésről, kommunikációról, mint infrastruktúrákról illetve az energetikai ügyekről. Harmadik tengely a szociál, azonás alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés, minőség, mennyiség vonatkozásában, szociális védelem, és itt alapvetően az oktatás minőségének javításáról van szó, ugyanis a minőség, a didaktikai eszközök, a könyvek, a szakképzett oktatók rendelkezésre állásától függ. Ezen a tengelyen van szükség a lakosság egészségi állapotának javítására is. A negyedik a tér kezelése, a fenntartható fejlődés, a környezet megfelelő kezelése, transzverzális kérdések. Örömmel mutatom el önöknek, hogy a Genfben megfogalmazott ígéretek messze túlmentek elvárásainkon. Egy 1,1 milliárd amerikai dollárról volt szó, végül is 2,67 milliárd amerikai dollár lett. Az ígéretek 43%-a megvalósult megállapodások formájában. Ez pedig azt mutatja, hogy a külső források mobilizációja eredményt hozhat. Azonban a Genfi konferencián az is elhangzott, hogy jó lenne ágazati konferenciákat is szervezni, mert akkor együtt volt mindenki, az első konferenciára pedig jövő héten, hétfőn és kedden, július 16-án és 17-én kerül majd sor, ahol is a gazdasági fejlődéshez kapcsolódó infrastruktúrák, a közlekedés, kommunikáció, információ fejlesztéséről lesz szó, de ugyanakkor a magászféráról is, a kereskedelemről, az idegenforgalomról, a foglalkoztatottságról és hasonló témákról. Ezen kívül az oktatáshoz, a vízhez való hozzáférés kérdéseiről is lesz szó. Október 28-29-én kerül sor a konferenciára, amely a jó kormányzás, az, a jogállam, az energia, az egészségügy és egyéb területek problematikájával fog foglalkozni. Először is nagyon köszönöm az Európai Uniónak az eddigieket, és annak ellenére, hogy örülünk annak, hogy nagyon sok genfi ígéret már megvalósult, még mindig óriási szükségletek vannak, és kérjük, hogy továbbra is segítsen hazánknak az Európai Unió. Talán most lehetőséget szeretnék biztosítani önöknek, hogy kérdéseket fogalmazhassanak, fel, eh, fogalmazhassanak meg, hogy kitérhessek esetleg olyan területekre is, amelyekről nem szóltam. Nagyon köszönöm, hogy segítettek az eddig előrelépésben, de ne feledkezzenek el a további szükségletekről sem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Bergman úr, majd Mitchell úr következik. Alelnök úr, Refikei úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt! Köszönöm Önnek a bevezetőt is. Többször említette az emberi jogok kérdését. Nos, az elmúlt hónapok során Burundi egy olyan törvényt ratifikált, amely végül is ö, megfolytja a sajtószabadságot. Minden újságírónak ugyanis egyetemi képzettséget kell szereznie, függetlenül attól, hogy milyen tapasztalatokat szerezhet valaki ö, újságíróként. Pedig olyan szakmáról van szó, ö, amelyet csinálva is meg lehet tanulni. Nagyon sok ilyen újságíró van, ezt ön is tudja. Aztán a források védelmét aláásták ezzel a törvényel, mert ahogy a sajátosságra gondolunk, minden egyes demokráciában a közérdek az, hogy hozzá lehessen férni ezekhez a földekhez. Most a védelemről, a nemzeti pénzről, az általános finanszírozásról nem lehet kiadványokat készíteni, mert ez mind pénzre vonatkozik. Nos, mindaz, ami az ellenség propagandája lehet, tehát a kormány kritikája, beleértve a békét és a háborút is, ide tartozik. Hát mi ez? Én is újságíró voltam, úgy gondolom, hogy Burundinak is minden egyes afrikai országhoz hasonlóan kötelessége, hogy biztosítsa a sajtószabadságot, hiszen ez alapköve minden egyes demokráciának. Meg kellene védenie, ahelyett, hogy támadja és precedensként állítja minden afrikai állam elé nem gondolják, hogy az önök állampolgárainknak is szüksége van eze, erre, ezekre a szabadságjogokra? Úgy gondolom, hogy Afrikában fantasztikus a gazdasági növekedés, úgyhogy szükség van a szabadságra. Nem? Ö, szabadságra. Nyilván a törvények adta lehetőségek között nem lehet rasszistának lenni, stb. stb. Ezek tiltott dolgok, ez a törvény szerint is így van. De a tájékoztatás szabadsága nagyon fontos, főleg a pénzügyi és gazdasági kérdésekből. Ez alapvetően fontos egy vállalkozó, egy állampolgár számára, aki föl szeretne lépni. Kérem, töröljék el ezt a törvényt ezért. Mitchell úr? Thank you. Köszönöm szépen a prezentációt. Hogyha megnézzük a burundi számadatokat, valóban a fejlődés elég, elég jelentős. Persze belegondolva tudjuk, hogy mennyire nehéz ez. Valóban történt előre haladás. Egy dolgot azonban a saját választóinknak hangsúlyoznunk kell. Az nevezetesen, hogy általánosságban van ö, haladás, és kell, hogy legyen, hiszen itt Európában a megszorítások idejét éljünk, ö, vannak, akik reményt vesztenek, de ö, hogyha van példa, hogyha ö, látjuk, hogy előrelépés van, az reményt ad. Szeptemberben ennek a bizottságnak egyik delegációja az ENSZ ülésén vesz részt New Yorkban. Hogyha belegondol az ezredfordulós célokba, hogyha belegondolunk, hogy például milyen további célokat kellene megfogalmaznunk az ezredfordulós célokon túl, 2015 túl. Önhöz teszem fel a kérdést, önök ilyen nehéz körülmények közül egy, egy, egy nagy problémákkal küzdő országból érkeznek. Az önök meglátása szerint mi lenne itt a 2015 év utáni időszak célkitűzése? Görenc úr! Köszönöm elnök asszony a szót. Szeretném meghívottunktól megkérdezni, nem tudom, a gazdasági partnerségi megállapodásról szólt-e, szeretném megkérdezni, hogy ezek milyen mértékben érdekelnék, vagy érdekelhetnék Burundit. El tudnám mondani, hogy mi a véleménye ezekről? Madame de Kaiser következik. Köszönöm, elnök asszony. elnök úr, üdvözlöm Önt. Nagyon örülök, hogy a genfi gyümölcsök beértek, jobban, mint ahogy azt elvárták volna, mert önöknél ez tényleg nagy szükséglet. De, ami a számokat illeti, továbbra is azt halljuk, hogy az egyik legkorruptabb országról van szó. El tudnám mondani, hogy milyen módon harcolnak a korrupció ellen az önök hazájában, és milyen eredményeket értek el ezen a téren? Köszönöm szépen. Köszönöm ő excellenciájé a szó, aki most válaszolni fog a különböző kérdésekre. Parancsoljon! Köszönöm a szót. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a hozzászólóknak, hogy aggájaikat fogalmazták meg, osztjuk ezeket. Először is. Ami a sajtót illeti, szeretném megnyugtatni. Burundiban előrelépés történt, és főleg a mostani kormány próbálkozik ezzel, ami az emberi jogokat illeti általánosságban. Tudják önök is, hogy messziről indult Burundi. Óriási válságban élt ez az ország hosszú éveken keresztül, és hosszú időbe telt, amíg újraépítkezett az ország. Ami az emberi jogokat illeti, az előrelépés már jó alapnak tekinthető, hogy a többi problémával, főleg gazdasági jellegűekkel foglalkozunk. Nyilván nem akarunk visszalépni. Ami a sajtóra vonatkozó törvényt illeti, ez olyan előrelépés, amit meg kell védenünk általánosságban az emberi jogok kérdésében. biztosíthatom arról, hogy ami a konkrét kérdéseket illeti, például az egyetemi végzettség, a források védelme, ami az egyetemi végzettséget illeti. Itt az vezérelt minket, hogy az egyes szakmák minőségét jav, ö, emeljük. Nyilván önök is tudják, hogy a civilizációk mások és mások, de a profizmusra szükség van. Ami a források védelmét illeti, ah, benne van a törvényben, hogy nem köteles az újságíró megnevezni, hogy milyen forrásból származik az információja, csak akkor, hogyha a bíróság felszólítja erre. Ez törvénysértésnek minősül végül is az újságírók sem törvényen felülálló személyek, ők is állampolgárok, és vannak ugye túlkapások, amelyeket meg kell ítélni, akár az alkotmányjal, akár más törvényekkel szemben, akkor igenis bíróság elé kell idézni az újságírót, és akkor kénytelen felfedni, hogy milyen forrásból származik az információja. Amitől az emberek féltek, amikor először elolvasták a tervezetet, az volt, hogy azt gondolták, hogy esetleg a Nemzeti Hírszerző Szolgálat, a rendőrség előtt kell beszámolnia arról az újságírónak, hogy honnan származik az információja. Nem, kizárólag a bíró előtt, csak akkor, hogyha ö, kihallgatáson van. Ami a kényes kérdésekkel kapcsolatos kiadványok tilalmát illeti. Nos, megint csak egyensúlyi kérdésről van szó. Egy olyan állam stabilitása, amely túl sok válságot szenvedett már meg, illetve a biztonság között, hogy ne billenjen fel ez az egyensúly olyan nyilatkozatok miatt, amelyek ilyen eredményt hozhatnak. De még egyszer biztosítom önt arról, hogy az burundi állam általánosságban tiszteletbe fogja tartani az emberjogi kérdéseket, amelyeket globálisan lehet tekinteni, De a demokráciában ez előrelépés, hogyha pénzügyi kérdésekről nem lehet írni. Nos, ami a pénzügyi kérdéseket illeti, nem hiszem, hogy a médiák erről nem nyilatkozhatnak. A kérdés az, hogy hogyan írnak erről. De egyébként minden kérdést kommentálhatnak, feltéve, ha nem a közbiztonságot veszélyeztetik, mert ugye prioritás az állam biztonsága, hiszen az a tíz év, amit háborús körülmények között töltött Burundi, bebizonyították számunkra, hogy biztonság nélkül egyszerűen nem lehet élni mert egy nap alatt összeomlik az egész. Úgyhogy ez a prioritás a burundi állam számára. Mindenesetre azt el tudom mondani önnek, hogy még nem zárult le a vita erről a törvényről, mert ma is benyújtottak az Alkotmánybíróság elé egy ö, ö, panaszt, ami ennek a törvénynek az alkotmányos értelmezésére vonatkozott. Tehát folyik még a vita, Úgyhogy ami a milléneumi célokat illeti. Ami minket illet, azon országokat kellene segíteni, akik a második szakaszban nem érték el még a célokat. Burundiban maradt még egy csomó olyan terület, ahol nem sikerült elérnünk a megfogalmazott célokat például az egyetemes oktatás terén, vagy a szegénység elleni harc egy másik jó példa erre. Ez is a fejlődéshez kapcsolódik. Prioritásunk tehát az kell, hogy legyen, hogy segítsünk azon államoknak, akiknek nem sikerült még eddig ezen célokat elérni, hogy aztán a második szakaszban sikerüljön ez nagyon érdekel minket a gazdasági partnerségi megállapodás. Folyik a tárgyalás nagyon sok területen. Ezeknek a megállapodásoknak olyan megállapodásoknak kell maradniuk, amelyek mindenki érdekeit képviselik. Tehát az érdekek egyensúlyban legyenek, mint egy valós partneri kapcsolat keretén belül. Nos, hogy Burundi a legkorruptabb ország lenne, hát ez ma nem így van. Júniusban Washingtonban voltam, és a világbank értékelt minket. Pedig tudják, hogy nagyon sokat léptünk előre, azonban sajnálatos módon néha időbe telik, mire ezek számszerűsödnek. Szeptemberben a Transparency International öt országot hasonlított össze Kelet-Afrikában korrupció szempontjából. A Transparency International elismerte, hogy Burundi előrelépett. Mindig is utolsó helyen volt, most már a második helyre lépett elő az öt ország sorában. A mutatók nagyon jól bizonyítják, a jelentésben megtalálható azonban, hogy nálunk történt a legtöbb erőfeszítés, például az egészségügy terén, stb. stb. Ahol is jelentős előrelépés történt. Korrupció terén is. Sajnálatos módon azonban a jelentés novemberben került kiadásra, úgyhogy a globális jelentés azon számokat tartalmazza, amelyek azt mutatják, hogy semmi előrelépés nem történt. 2005 óta intézkedések történtek, jogalkot, jogalkotói reformok, megfelelő intézmények kerültek felállításra, amelyek segítségével felvettük a harcot a korrupció ellen, külön bíróságunk is van erre a célra. Például az adóhivatal is, amely a csalás ellen és a korrupció ellen harcol. Nos, ami az eredményeket illeti, amikor a, az adóbevételek növekedését illeti. Ez az adóhivatal azt tapasztalta, hogy 2010 vége óta a korrupció ellenes harc és a csalás elleni harc eredményes volt több elbocsátásról is volt szó, sőt, börtönbüntetésről is, olyan állami alkalmazottak vonatkozásában, akikről bebizonyosodott, hogy korruptak voltak. Nagyon szigorúan elítélték őket. Statisztikai adatok mutatják több száz milliós nagyságrendben, hogy milyen pénzzel próbáltak manipulálni, ez most már visszakerült az államhoz. 2010 óta jelentős korrupciót nem tapasztaltunk. A régi esetek vonatkozásában már rendezték ezeket a kérdéseket, Bizonyos esetekben kiderült, hogy ezek nem is valós alappal rendelkeztek. Például 40 milliárd eurós olajbotrány, ez kiderült, és az igazságszolgáltatás rámutatott arra, hogy túl fizetés nem történt, mert a számlákkal ezt bizonyítani tudták. Van egy másik régi téma, korrupciós téma, és nagyon reméljük, hogy az igazságszolgáltatás itt is röviden és gyorsan rámutat majd az igazságra. Tehát 2010 óta nincs különösebb korrupciós probléma, ez pedig azt mutatja, hogy az állam végrehajtja köztársasági elnökünk nyilatkozatát, ami nevezetesen arra irányult, hogy nulla tolerancia, ami a korrupciót illeti. A miniszterekkel együtt most ö, folyik a végrehajtása a nemzeti stratégiának, amely a jó kormányzást ö, illeti, és felvettük a harcot a kis korrupcióval szemben is, amely ö, sajnos ö, jellemezte a szolgálatainkat. Ezen kívül engedjék meg, hogy meghívjam az Európai Unió parlamenti képviselőit, jöjjenek el Burundiba. Akkor ott is eszmecserét folytathatnánk, illetve saját szemükkel láthatják, hogy milyen előrelépés történt nálunk, talán megtapasztalhatják, hogy hogyan dolgozik az állam. A médiák sajnos a szenzációkat hajhásszák, úgyhogy szeretnénk, hogyha saját szemükkel tapasztalnák meg, hogy milyen eredményeket értük meg, értünk el, és így saját maguk dönthetik el azt, hogy milyen eredményeket ért el. Burundi nagyon sok kihívás terén köszönöm. Köszönöm ő excenciájának. Önnek és delegációjának kiváló további látogatást kívánok Belgiumban, és önöknél is kérem, folytassák a sajtószabadságért és a harcot, a békéért, az egész területen, amely a nagy tavakat övezi. Köszönöm szépen, és remélem hamarosan találkozunk. Ő excellenciára. Nagyon köszönöm kitüntető figyelmüket.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 continue. Ça, c'est fait. Allez, on va continuer. Je vois que les Espagnols sont en forme aujourd'hui. Nos, úgy látom, hogy a spanyolok hatalmas formában vannak ma. Folytatjuk a munkát, és velük folytatjuk a munkát. Kollégák! megnézzük Mitchell úr véleményét, a jogalkotási felhatalmazás és a bizottsági végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés. Ez nem egy jogalkotási vélemény. Most Mitchell úr kapja meg a szót, hogy prezentálja a véleményét. Köszönöm, elnök asszony. A vélemény eh, szerzője. Eh, eh, nos, tehát a jogalkotási aktusok és hatáskörök, valamint a végrehajtási hatáskörök tekintetében meg kell erősítenünk a parlament hatásköreit. Ez egy együttműködést célzó eszköz lenne amikor a Lisszaboni szerződés hatályba léphet, mindenki nagyon reménykedett, hogy a delegált aktusokra és a végrehajtási aktusokra vonatkozó rendelkezések erősíték az Unió és ennek a parlamentnek a legitimitását. Végül is ez egy, egyszerűsíti a jogalkotási folyamatot, azonban ez igazából nem materializálódott úgy, ahogy előre eh, szándékoztuk ezt. Szájer József, a jogi bizottság képviselője azt mondta, hogy a delegált és a végrehajtási aktusok közötti különbség számos problémát okoz a bizottság és a parlament között, és eh, megnehezíti a Lisszaboni Treaty, a Lisszaboni szerződéssel való össze összhangba hozását. A Szájer úr rámutatott, hogy hol lehet pontosítani és egyértelműsíteni. Ezek gyakorlati megoldásokat e, e, gyakorlati megoldásokat tartalmaz mindazoknak, akik munkájuk során e, kapcsolatba kerülnek a felhatalmazáson álló alapuló jogi aktusokkal, illetve a végrehajtási aktusokkal. E, a végrehajtási aktusoknál e, a felvizsgálatot egy e, tárgyalásos úton kellene megvalósítani, azonban sajnos a bizottsági döntések e területen meglehetősen korlátozottak. Számos esetben a döntés harmadik személyekkel folytatott előzetes megbeszéléseken alapul, ez megváltoztatta és megnehezítette a korábbi komitológiai eljárás menetét. Úgy gondoljuk, hogy a az érdemi információcsere és a parlamente folytatott e, e, dialógus, az hatékonyabban növelhetné meg a parlament ellenőrzési hatáskörét. Tehát szükség van egy olyan eljárásra, amely kompatibilis a parlament munkamódszereivel, a különösen a végrehajtási intézkedések vonatkozásában. A parlament képviselőjének hozzá kell férnie minden szükséges információhoz, amennyiben ezekkel rendelkezik a bizottság a delegált aktusoknál, Mm, itt ragaszkodtam ahhoz, hogy ezeket alkalmazzuk, amikor a finanszírozás és a programozás kérdéseire kerül sor. Ez létfontosságú a parlament számára, illetve e, e, a DCI e, megvalósításával kapcsolatos munkák során egyértelmű, hogy vannak kiemelt és fontosságú területek, és indikatív jellegű dolgokat nem levehetünk figyelembe a végrehajtási aktusoknál. Vannak nagyon is szerteágazó, bonyolult pénzügyi mechanizmusok, mint például a, a DCI. Nos, elnök asszony, végezetül pedig ez ellentmond a, a bizottság első megállapításainak, amely azt mondja, hogy a külső pénzügyi, pénzügyi külső finanszírozási mechanizmusok végül is megnehezítenek az egyszerűséget és a hatékonyságot. Nagyon fontos, hogy határozottan beleszólásunk legyen a fontos területek alakításába. Úgy gondoljuk, hogy ez a Lisszaboni szerződés értelmében a parlament szerepe. És egyébként ne feledjük el, hogy ez a bizottság igazából a frontvonalban van, hogyha ellenőrzést kell gyakorolni. Biztosítanunk kell, hogy a parlament a legjobb helyzetben eh, van, amikor meg kell vizsgálni a DCI-t, és mi az, amit esetleg módosítani kell. Ezzel köszönöm, várom a tagoktól az észrevételeket. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Van bármilyen kérdés? Szeretne valaki szót kérni? Mindenki egyetért Mitchell úrral, Garant úr? Igazán sajnálom, hogy a DCI képviselője nincs körünkben, ami engem illet, mindent elmondtam ezzel a témával kapcsolatban, és már csak meg tudnám ismételni. Mindenki ismeri a véleményemet, a bizottság tudja, a tanács ismeri a véleményemet. Igazán sajnálom, hogy ezzel foglalkozunk most, és úgy gondolom, hogy tőlünk függ az, hogy a parlament hogyan használja ki az erejét ilyen problémák megoldásában. Ismerjük ennek a problémának a természetét, ismerjük azokat a félelmeket, amelyeket a bizottság hangoztatott jó lenne, hogyha a DCI képviselője itt lenne, hiszen akkor tudnánk, hogy van-e valami újdonság. Igen, mondja az elnök asszony, a bizottságtól szintén meg fogjuk hallgatni. Biatább asszony, és utána pedig Grimon úr. Ki szeretne először szót két? Kremon? Köszönöm szépen elnök asszony a szót, és köszönöm Mitchell úrnak, hogy bemutatta ezt a jelentés. Semmi újdonságot nem hallottunk eddig, de szeretnénk tovább lépni. Jelentős előrelépésekre került sor, de még mindig vannak nyitott kérdések. A következő hetekben kell további előrelépéseket tennünk, méghozzá gyorsan megnézzük, hogy hogyan is fog kinézni a naptárunk a támogatások, illetve azok elmaradása területén. Egyelőre az idő az, ami a legnagyobb kihívást jelenti számunkra. Köszönöm szépen, visszaadom a szót Mitchell úrnak. Köszönöm szépen, semmit nem szeretnék még hozzáfűzni. Elnézést. Még egy kérdés a programozással kapcsolatban, ha megengedik. Nyilvánvalóan tisztában vagyunk azzal a tényel, hogy a jogalkotási lépéseket megfelelő lép időben kell megtenni, és annak alapján, amit az önök szakértőivel megvitattam, ez a magatartás nem fog késedelmet okozni a programozásban. Nekünk az a célunk, hogy erőrelépésekre kerül sors. Nem önt akarom bántani természetesen, épp ellenkezőleg mindenkit arra biztatok, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Két verzióról beszéltünk, vagy pedig a konzultációról beszélhetünk ti szinten, vagy pedig a delegált aktusokról. Vagy mind a kettőt próbáljuk kom kombinálni, és ilyen módon egy megfelelő dialógust, párbeszédet tudunk kialakítani. Ilyen azt tudom mondani, hogy a delegált aktusok nem fogják kisleltetni a jogalkotási lépéseket, vagy pedig az általunk kitűzött célokat. Akkor most adom meg a szót Mitchell úrnak. Igen? Talán mégsem van itt egy válasz adási lehetőség. Igen, öné a szó. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen, Görenc úr. Ahogy ön tudja, és mi már elmondtuk önnek az egész folyamatot, folytatjuk a párbeszédet, folytatjuk a programnak a fejlesztését. Számos alkalommal ön rámutatott erre, és arra biztatott bennünket, hogy folytassuk ezt a munkát, hiszen késznek kell lennünk arra, hogy a delegált aktusok és a stratégiák mentén tudjuk ellátni a feladatokat. Amikor arra kerül a sor, hogy elfogadtuk az alapvető aktusokat, akkor kerülnek sorra a delegált aktusok, és egy kis időre lesz szükségünk ahhoz, hogy megfogalmazzuk ezeket a dokumentumokat, lefordítassuk őket, és legyen egy minimális idő arra, hogy a társjogalkotó is magáévá tehesse ezeket a kérdéseket. Mi 10 és 20 hét közötti időtartamot terveztünk be az egész folyamatra, ezt követően kerül sor a stratégiai párbeszédekre, tehát mindenképpen egy kis időre van szükség. Nyilvánvalóan e, mindez nem fogja késleltetni a programot, nem is a célunk ez, de amikor párbeszédre kerül sor a partnerekkel, ehhez időt kell biztosítani. Amikor végső döntésre kerül sor a bizottság részéről, amikor elfogadják a programozási dokumentumot, ez nyilvánvalóan egy későbbi időpontban fog sorra kerülni. Ez a realitás, itt látom a lehetőségeket. Ahogy már mondtam, ez egyelőre csak egy durva becslés a részemről, és talán majd a ma, ma délután vagy a este folyamán megbeszélhetjük még ezeket a kérdéseket, akár az önbevonásával is. Megnézhetjük, hogy mennyi időre van szükségünk. Görens úr, igen, lenne még egy kiegészítő kérdésem. A probléma az, ha jól értettük, hogy a delegált aktusokat ugye le kell fordítani. Miután itt egy csak nem jogalkotási aktusról van szó, ehhez időre van szükségünk. Meg kell néznünk azonban a gyakorlati problémákat is, itt is az észszerűséget érdemes alkalmazni a problémák megoldása érdekében. Ami pedig a problémákat illeti nyilván van lehetőség arra, hogy ezeket megoldjuk, és túl, túl tudjunk ezeken lépni. Nos, akkor, hogyha megadhatnám végül a szót Mitchell úrnak. Sajnálom, <clears throat> vitatkoznom kell Jöderenc úrral és a bizottsággal, <clears throat> de eh, valóban meg kell találnunk a megoldást, hogy a két jogalkotó számára egyaránt elfogadható legyen és nem akarok konfrontatív lenni, de nincs értelme annak, hogy a bizottság mondja meg a parlamentnek, hogy a tanács mit akar és mit fog tenni. Majd a, a tanács ezt eldönti. Képzeljék el az USA-ban, hogy valaki azt mondaná a kongresszusnak, hogy a szenátus nem, ez, ez nem fogja eltűrni, vagy vice versa. Lizambon után a bizottságnak fel kell vennie azt az üzemmódot, hogy próbáljon meg egyeztetni, kiegyezéseket hozzon létre a döntések kapcsán, tehát inkább előbb lépjünk erre az útra, mint később. Vannak persze nehézségek, ezt látjuk, én is látom, de nyilván jogalkotóként nem adunk fel egyetlen meglevő jogkört sem. Ezt mindenki tudja, ez itt a, a vonal, amelyet lerajzoltunk, meglátjuk, hova jutunk, de a jogalkotási hatáskörök vonatkozásában az, ennek a szakbizottságnak a kialakított álláspontját fogjuk tartani. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen! Emlékeztetni szeretném önöket, hogy július 15 5 óra délután a módosítók leadásának a határideje, és az anyagot pedig 10, szeptember 17-én tárgyaljuk. Nos, tovább megyünk, a nem Európa költsége az adományozások vonatkozásában. A 1980-as évek második felében Jacques Delornak az egyik kedvenc eh, kezdeményezése volt, kampánya volt ez. Nos, tehát, hogy az európai eh, nemzetek eh, meggyengítéséről van szó, mert például amikor rossz a gazdaság, vagy amikor nem fejeződtek be bizonyos integrált, integrációs politikák, az integrációs projektek megvalósulásának a kérdése jelentősen napirendi kérdésnek számít, úgyhogy megfelelő mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy reagáljunk ezekre a feladványokra. Hogyan tudjuk szolgálni a különféle fejlesztési célokat az EU forrásaival. A, bizot, a tanács megbízást adott egy tanulmányra, tanulmány elkészítésére. Most prezentálni fogják ezt. Ezt a Institut de Wint, egy német intézet végezte el a tanulmányt, és ez egyébként meghatározza hogy a mi szakbizottságunk jogi területen hogyan tegyen további lépéseket, és az Európai Uniós Szerződés 225-ös cikkeivel hogyan hozza összhangba mindezt. Ennek a tanulmánynak a célja az, hogy a bizottságot megkérjük, hogy nyújtson be egy megfelelő jogalkotási javaslatot, amelyet aztán továbbadhatnánk a a, a tagországoknak. egyébként 158 millió eurót jelent évente számunkra. Nagy öröm, hogy üdvözölhetjük Stefan Klingebilt, ő a Német Fejlesztési Intézet képviseletében van közöttünk, az intézet Bonnban található. Először igen, Mitchell úrnak adnám meg a szót mielőtt. Given a very good introduction. Elnök asszony, köszönöm szépen, remekül felvezette a jelentést. Még mielőtt a tárgyra térnénk, el szeretném mondani, hogy köszönjük az Európai Hozzáadott Érték Egységnek ezt a kis tanulmányt, ezt a prezentációt, hogy mibe is kerül Európa hiánya a fejlesztési politikában. Meg kell néznünk ezeket a számadatokat. Amint tudják, a néhány évvel ezelőtt a bizottság kiadott egy jelentést, ami azt mondta, hogy ha amennyiben nagyobb mértékben koordinálnának a tagállamok és az Európai Unió a, a kiadások területén, ott akkor potenciálisan évi 6 milliárdot lehetne megtakarítani. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzó volt. Azonban ez a jelentés is eh, kiemeli eh, azt, amit eh, Stefan Klingebiel elmond majd nekünk. Azt mondja a jelentést, hogy 860 milliárdot lehetne megtakarítani tranzakciós költségekben. Ez szép, hatalmas pénz. És mindez kapcsolódik a választóinkhoz, a szavazóinkhoz van 23 ezer gyerek, akik naponta veszik az életüket, mert nem jut nekik élelmiszer és, és gyógyszer. Itt van egy csomó milliárd euró, amire rátehetnénk a kezünket, és mégsem tesszük. Hogyha megnézzük a két egymásnak szembe menő példát, hogyha megnézzük, hogy mi történt Burmában, Myanmarban, a jelentésben idézik ezt. Az emberek ott tülekedtek, hogy felvegyék őket a donorok listájára. Minek? Nincs is forrásabb az országban. Igen, nem. Bementek és mindenféle kötelezettségeket vállaltak. A jelentésből kiderül, hogy mi is történt. Az adományozók hatalmas tömegben érkeztek minimális koordinációval. Nos, ez e, modellértékű volt a, a, a segélyek hatékonyságával kapcsolatban. Az ellenpélda erre a Ruanda, amiből kiderül, hogy igen, ezt meg lehet csinálni, lehet segíteni, lehet e, koordináltan segíteni. Tehát ahol megvan a politikai akarat, a szándék, ott meg lehet csinálni a dolgokat. Mindenképpen javaslom, hogy kezdjük el az együttműködést a nemzeti parlamentekkel. Ugye két költségvetés van, mi finanszírozunk egyik költségvetést, a tagállamok pedig a másik költségvetésnek egy részét finanszírozzák meg. Hm, ugye azonban a nemzeti parlamenti képviselők aggódva tekintenek ezekre a kérdésekre. A tanácsnak mondjuk meg, hogy kezdjenek el velünk együttműködni, hogy jobban koordináljuk a tervezést, illetve a, a pénzek kiadását. E, úgy értem, hogy a, e, a, a bizottság előtt ott lesz egy jogalkotási aktus tervezete, ha jól emlékszem, szeptember 17-ig. Kérdés. Mit tehetünk mi, hogy koordináljunk a nemzeti parlamentekkel? Mi kell ahhoz, hogy a parlamenti képviselők innen hazamenjenek, a saját nemzeti parlamentjeikhez, tessék felhasználni a lehetőséget, és adott alkalommal szólaljanak fel, beszéljenek a koordinációkról. Ugye itt van a megszorítások ideje, az adófizetők pénzét megfelelően akarjuk használni, ezzel nyomást tudunk kifejteni. A másik dolog, hogy a civil szervezeteket is valamilyen formában jobban be kéne vonni. Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik létrehozták E, e, ezt a, e, ezt a jelentést. Az, aki megcsinálta ezt a jelentést, nagyon jól, nagyon tempósan végezte a munkát. Ebből kiderül, hogy mi az, amit, megtehető, amit megtehetünk, és elnök asszony, úgy gondolom, hogy meg kell tennünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy a nemzeti parlamentekkel összehangoljuk a munkánkat, hiszen a végső kedvezményezettek nem mások, mint a legked, legszegényebbek. Eh, ahogy a burundi alelnök is mondta, nem folytathatjuk az adófizetők pénzének az elköltését ilyen módszerekkel. Eh, ez egyébként eh, megérdemli a köszönetet, nagyon, nagyon jó gondolatok vannak benne. Örülünk, hogy az Európai Parlamentben megszületett ez a jelentés. Merci beaucoup. Okay. Köszönöm szépen. Csodan úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, és valóban megtiszteltetés jelent számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást, nagyon rövid leszek, és távirati stílusban fogok beszélni, és majd kollégám Stefan Klingebil fog hosszabban beszélni. Szeretném visszhangozni azokat a szavakat, amik elhangzottak. Egy új típusú szolgálat vagyunk, új típusú dokumentumot hoztunk létre. Egy picit félrevezető ezt tanulmánynak nevezni, hiszen ez a dokumentum alapjában véve egy egy jelentésnek az eredménye, házon belüli jelentésről van szó, amelyben különféle szakértők vettek részt. A saját szakértőinket vontuk be, illetve más szervezetek szakértőit is. Egy új típusú szolgáltatás, szolgálat vagyunk, és célunk remélhetőleg az, hogy a parlamentnek olyan eszközöket biztostsunk amelynek segítségével a Lisszaboni kötelezettségvállalásokat meg lehet valósítani. Mi mindannyian természetesen tudjuk, hogy a bizottságnak a feladata a jogalkotás kezdeményezése, de a parlamentnek az a feladata, hogy megvizsgálja ezeket, éppen ezért semmi nem mond annak ellen, hogy a parlament is tegyen kezdeményezéseket ez az a kontextus, amelyben a munkát elvégeztük, és általában véve azt tudom mondani, hogy kezdeményező jellegű jelentéseket készítünk el, egy de magasabb szintű politikai elemzéseket is végzünk, és megpróbáljuk ezt az adományozás koordináció területén is elvégezni itt, ahogy mondtam, szakértői, eh, szakértők bevonásával dolgozunk, és Stefan Klingelbill pedig el fogja mondani, hogy ő hogyan járult hozzá ehhez a munkához, milyen eszközök álltak eh, rendelkezésünkre, illetve eh, további szervezetek, például a Brixtoni Egyetem is részt vett ebben a munkában azt tudom mondani, hogy itt egy stratégiai kérdésről is van szó. Először is azt tudom mondani, hogy az Európai Unió a világ legnagyobb kollektív adományozó szervezete, éppen ezért nagyon fontos, hogy nagyon hatékonyan és nagyon szavahihető módon lássuk el ezt a munkát. Éppen ezért szükség van politikai figyelemre, hiszen hogyha nem optimális ez a koordináció, akkor nem tudjuk kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak. Természetesen az EU-ban megvannak az erőforrások a jobb koordináció érdekében a megfelelő munkamegosztásra, megfelelő programozásra, de úgy gondolom, hogy ez a tanulmány azt mutatja, amit már eddig is tudunk, hogy van bizonyos fragmentáció, van verseny az egyes fejlesztési szervezetek között, és éppen ezért az Európai Unió által gyakorolt hatás nem megfelelően érvényesül, nem minden esetben. Például a marokkói tanulmány is azt mutatja, hogy 18 EU-s adományozó szervezet van jelen, és ez nagyon jól illusztrálja a fragmentáltságot, a széttörede, széttöredezettséget. Éppen ezért szükség van az erőfeszítések megfelelő összpontosítására, annak érdekében, hogy az Európai Uniót partnernek lehessen tekinteni a fejlesztés politika területén. Mindennek költségkihatásai is vannak, itt Klingebild professzor úr pontosabb dolgokat tud elmondani. Ez azt jelenti, hogy a jobb koordináció nagyobb értékteremtési képességet eredményez. Itt 800 millióról van szó, vagy Pixton úr magasabb számokat emlegetett annak érdekében, hogy a méret arányosság az eddigieknél jobban tudjon érvényesülni. Másodszorban, és ez a másik nagy lehetőség, ez inkább teoretikus, hogyha az egyes országok közötti allokáció jobban valósulna meg, akkor óriási megtakarítási potenciáról beszélhetnénk. Egy pozitív példa ez a ruandai eset, ahol a jó koordinációnak köszönhetően, és itt köszönhetjük a kormánynak is a jó együttműködését, azt eredményezte, hogy az egyes ügynökségek között jobb volt az együttműködés, megfelelő volt a munkamegosztást. Az utolsó pont pedig az, hogy hogyan hozzuk meg a döntéseket, a kritikus jelentőségű döntéseket, mindez elvezet bennünket ahhoz a végső megállapításhoz, hogy szükség van a jó koordináció és a célok megvalósítása közötti egészséges egyensúly kialakítására. A legfontosabb következtetés az, hogy a nem koordinált tevékenység nem működik Éppen ezért szükség van egy olyan kötelező érvényű eszközre, amelyet majd meg fognak találni a miniszterek számára írt jelentésben is. Minden esetre ebben a jelentésben egy következtetést vonunk le, és szívesen adom át most a szót Klinyabér professzornak, aki bővebben kifejti. Köszönöm szépen, Danúr. Most akkor Klingebér doktornak adom meg a szót, parancsoljon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Én elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy a tanulmányunknak főbb végkövetkeztetéseit levonjam. Az első szlájdon szeretnék csak egy felvezetést adni az alapvető célokról. A a támogatás koordináció nem új ügy, azonban nagyon sok az új állami, illetőleg magán adományozó, és ez a fragmentáció tovább növekszik. A, a támogatás fragmentáció azért létezik, mert nagyon sok az adományozó, de nagyon sok különféle program mentén zajlik az adományoz, adományozás is. Éppen ezért a támogatás koordináció nagyon fontos eszköz a fragmentáció elleni harcban. Szükség van arra, hogy pontosan értsük azt, hogy mit is értünk adományozás koordináció alatt. Olyan típusú tevékenységekről van szó, amelybe kettő vagy annál több partnert vonnak be egy vezető ország irányítása alá, itt azzal a céllal, hogy az adományozási politikákat, programokat, eljárásokat javítsák, harmonizálják, és ennek köszönhetően a fejlesztés hatását, illetőleg az erőforrások hatékony felhasználását biztosítsák hogyha megnézzük az Európai Uniós koordinációs területét, itt három szint között tudunk különbséget tenni. Egyrészt a szakpolitikai szint, azt tudom mondani, hogy a magas szintű fórum Buzanban 2011-ben nagyon jó példa volt arra, hogy politikai szinten hogyan lehet koordinálni, de ezzel párhuzamosan azt is tudjuk, hogy a tagállamok is használják a saját lehetőségeiket, és éppen ezért nem sikerült az Európai Unió számára egységes képet alkotni az Európai Unió 2007 óta működtet egy magatartási kódexet, amely nagyon fontos az több országot érintő programok területén, és hogyha megnézzük ezt a lehetőséget, akkor nagyon pici előrelépést láthatunk az allokáció koordinálása vonatkozásában. Második szint a programozási szint, és itt nagyon sok gyakorlati lépésre kerül sor, hogy hozzak példákat, egyrészt ugye van a magatartási kódex, illetve az ágazatok közötti kiegészítések, amikor specifikus szektorok, ágazatok érintettek az adományozás és a fejlesztés által. Egy másik példa amely szintén nagyon fontos, az a közös programozási megközelítés, ez egy jelentős erőfeszítés és igényel a koordináció javítása magasabb szintre emelése érdekében már most láthatjuk ennek az első eredményeit, ha bár bármilyen beszélésbe bocsátkozni még egy picit korai lenne. Egyelőre látunk pozitív és negatív szempontokat egyaránt. Ami pedig a megvalósítási szintet illeti, erre is mondanék néhány példát, például a költségvetésen keresztül történő támogatás, ezt európai támogatási modalitásnak is szoktuk nevezni, alapjában véve ez az egyik eszköz arra, hogy hogyan tudjuk harmonizálni a támogatást, és ez a donorokkal, az adományozók számára magas hozzáadott értéket jelenthet. A második pedig a megfelelő eszközöknek egy bizonyos költségvetésbe történő bevonása, itt is tudnánk mondani specifikus példákat. Már eml- megemlítésre került az, hogy két ország tanulmányára fókuszáltunk, egyrészt Myanmar és Ruandáról van szó. Ezek nagyon nagy mértékben különböznek egymástól, a Myanmarban nagyon jelentős változások zajlanak, akár napjainkban is, és ez azt eredményezte, hogy egy teljesen új adományozási és támogatási környezet kialakítását nagyon sok adományozó jelent meg ebben az országban, mindez hozzájárult ahhoz, hogy nem megfelelő szintű koordináció alakult ki. Nagyon sok kezdeményezés történt, habár sok esetben a koordináció teljes egészében elmaradt, vagy csak késedelmesen valósult meg. Én ezt nevezném ex post koordinációnak ezen túlmenően látjuk azokat a potenciális kockázatokat, összeütközéseket, amelyek az egyes konkrét célok megvalósításához vezető utat érintették, amit a helyszínen szintén láthattunk Myanmarban, hogy nagyon sok tagállam aggodalmát, fenntartását fejezte ki, amikor a közös programozás értékéről volt szó. Azt tudom mondani, hogy az Európai Unió delegációja még nem indította el a munkáját, valószínűleg 2013. szeptemberében indul ez el, Mindez az oka annak, hogy az Európai Unió vagy az Európai Unió intézményei nincsenek még abban a helyzetben, hogy erős vezetést tudjanak gyakorolni. Ruanda egy másik példa, ez egy nagyon jó példa, amikor a támogatás adományozás hatékonyságáról beszélünk nagyon fontos volt itt a megfelelő munkamegosztás, nem csak az Európai Uniós adó, adományozók, hanem más adományozók bevonásával is. Megpróbáltuk itt a kormányal megfelelő kapcsolatokat létrehozni, amelyben nagyon jelentős potenciál zajlik, különösen amikor a közös programozásról van szó. Engedjék meg, hogy három különféle területtel is foglalkozzak a megnövekedett Európai Uniós koordináció előnyeit és költségeit tekintve, Egyrészt beszélnünk kell a gazdasági előnyökről, illetve a tranzakciós költségekről, Felmerülnek költségek az adományozók és az adományozók és az adományok kedvezményezetjei részére is. Vannak itt fix költségek, például az adományozó irodák fenntartása területén, éppen ezért a koordináció nagyon magas potenciált jelent abból a szempontból, hogy csökkenteni lehet a tranzakciós költségeket, növelni lehet a gazdasági előnyöket. Ezeket az előnyöket nem minden egyes esetben lehet mennyiségben megjelenteni. A második terület, és ez is nagyon fontos, hogy kitérjünk, hogy az támogatás hatását meg lehet erősíteni, magasabb szintre lehet emelni itt nem csak számokról van szó és becslésekről, de nagyon fontos az, hogy a kedvezményezettek valóban fel tudják használni a rendelkezésre bocsájtott adományokat, támogatásokat. Itt különféle allokációs mintákkal kell beszélnünk, ilyen módon meg lehet akadályozni az alulfinanszírozottságot, vagy a túlfinanszírozottságot bizonyos esetekben. Nagyon fontos ebből a szempontból a koordináció, hogy valóban azokat érintsék ezek a ezek a támogatások, akik erre rászorulnak. Nagyon sok országban felhasználják az állami kapacitásokat, de más országokban pedig akár ezeket túl is használják. Végül aztán szeretnék kitérni a koordináció költségeire is nem mindig jó a túlzott koordináció, sok esetben túl sok tanácskozásra, találkozóra kerül sor, ez nem járul hozzá az értékteremtő képességhez, illetve túlzottan lefoglalják ezek a tanácskozások, a, tanácskozás, a támogatásra nyújtott erőfeszítéseket. Természetesen a kedvezményezett országokban a koordináció azt eredményezheti, hogy megerősödik a donoroknak a szerepe. Talán zárnám azzal, hogy foglalkoznék néhány végkövetkeztetéssel, mik az eredményei ennek a kutatásnak. A kutatás azt mutatja, hogy nagyon jelentős értéktöbletet tudunk megteremteni a magasabb szintű és, jav és a feljavított koordinációnak köszönhetően elméletileg elmondhatjuk, hogy egy teljesen integrált európai hozzáállás adja a legnagyobb előnyöket így az európai támogatást teljes egészében integrálni lehet, és így elkerülhetőek az olyan helyzetek, hogy monopóliumok alakuljanak ki, ahol az Európai Unió az egyetlen adományozó ország, holott ott van még az Egyesült Államok, Japán és egyéb más multilaterális szervezetek, ezzel párhuzamosan jobban tudnánk kihasználni a potenciális előnyöket. Egyelőre ez még egy eléggé teoretikus perspektívának mondható. A második szempont, amire szeretnék kitérni, hogy szükség van a résztvevők politikai-gazdasági helyzetére. Ezt meg is tettük a saját tanulmányunkban. Látjuk azt, hogy nagyon jelentős kezdeményezések születtek a koordináció megfelelő láthatóvá tétele érdekében az adományozók láthatóvá akarják tenni saját magukat, szükség van bizonyos esetekben kollektív akció problémák megoldására. Ezek a tagállamok természetesen nem mindig érdekeltek abban, hogy eltűnjenek úgymond a háttérben, és csak egy csoportban anonimá váljanak. Na, általában véve elmondható, hogy nagyon jó koordinációs eszközök léteznek napjainkban is, be tudjuk azonosítani néhány olyan területet, ahol el tudnánk gondolkodni a helyzet továbbjavítása érdekében, például közös konzultációk táj tárgyalások vagy közös MNI e, biztosítása érdekében. Továbbiakban, amire szintén szeretnék kitérni, hogy annak alapján, hogy jó eszközök állnak rendelkezésre, éppen ezért kihívást jelent, hogy saját kezdeményezés alapján kerül sor csak itt a koordinációra, úgymond kimazsolázzák az egyes programokat, éppen ezért meg kell teremtenünk egy olyan lehetőséget, hogy a, hogy a koordinációt megerősítsük olyan helyzetekben, amikor nem kerül sor koordinációra. A Másrészt látjuk azt, hogy a politikai szint és az országon belüli koordinációs struktúrák között nincsen kapcsolat. Például ezt láttuk Myanmarban, áprilisban, akik azt mondták, hogy támogatják a közös programozást, ezt követően megszülettek az első lépések országon belül, és ezeknek az eredményei teljesen másképet mutattak. Ezen háttér alapján hat darab szenáriót sikerült beazonosítanunk. Ezek alapján gondolkodhatunk arról el, hogy milyen irányba akarunk a jövőben elmozdulni. Az első szenárió az az Európai Unió támogatási politikáinak több szintre való helyezése. Ez azt jelenti, hogy szükség van koordinációra, harmonizációra, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen ez a segítségnyújtás és a tranzakciós költségek csökkenjenek. A második szenárió az a szokásos ügymenet, így is elnevezhetjük, amelynek keretében Európai Uniós intézmények, tagállamok megőrzik a saját eddigi szerepüket. A harmadik szenárió pedig az, hogy különféle sebességek alapján közelítünk a kérdéshez. Ez azt jelenti, hogy lennének olyan országok, akik úgymond az előfutás szerepét játszák, és szükség van erre építve egy rendkívül kifinomult koordinációs rendszer kialakítására, amely esetről esetre vizsgálja meg az egyes szükségleteket. A negyedik szenárió eh, pedig egy koordinációs eszkaláció, ha így nevezzük, amelynek keretében rövid távon határozzuk meg a koordinációs erőfeszítéseket a gyors eredmények elérése érdekében, a legjobb gyakorlat bemutatása, stb. érdekében. Arra gondoltunk, hogy van lehetőség középtávú koordinációs erőfeszítésekre, még ambiciózusabb területeken, itt is közös megvalósításról lehet szó. Ezek túlmutatnak az egyes egyedi koordinációs és finanszírozási szükségleteken illetve beszélhetünk itt a az egyes ország alokációs magatartások koordinációján. Beszélhetünk végül aztán a hosszú távú koordinációs erőfeszítésekről is. Itt egy nagyon szigorú és körülhatárolt megközelítésről van szó, kötelező érvényű eszközök alkalmazásával. Végül az utolsó szenárió pedig az lenne, hogy támogatás az integrált politika keretein belül, például kereskedelmi lépések segítségével, annak érdekében, hogy az egyes individuális támogatási politikákat összehangoljuk egymással, viszont itt szükség lenne egy teljesen új alap megalkotására. Köszönöm szépen, ennyit tudtam volna mondani nagyon röviden és összefoglalóan. Merci beaucoup pour cette... Nagyon köszönöm ezt a beszámolót. Akkor most a képviselőké a szó. Newton Dunn úr az első. Well, thank you very much. Köszönöm szépen joe is, és annak, aki tartotta a prezentációt. Rendkívül érdekes volt, nagyon releváns volt. Reflektálok arra, amit Gay mondott korábban. Nagy szerencse, hogy az ő parlamentje, meg az én parlamentje, parlamentje, az Egyesült Királyság parlamentje minden szemszögből negatívan áll ehhez hozzá. Amikor a brit miniszter idejött, és megkérdeztem, hogy működik -e együtt a tagállamokkal, azt mondta, hogy én igazából az Egyesült Nemzetek szervezetével kooperálok. Használhatatlan végül is, tehát ha a nyilvánosság, a közvélemény erejét kell kihasználnunk, Ezekből a kiváló prezentációkból kiderül, hogy hatalmas mennyiségű pénzt pazarlunk el, duplikálunk dolgokat, ebből a népharag fog előbb-utóbb felerősödni. Monsieur Görenc? Görenc úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Azt hiszem, egy folyamat elején járunk, és ez a beszámoló jó alkalom arra, hogy mélyítsük ismereteinket erről. Én egy kicsit szkeptikusan tekintek mindig erre. Változtatunk az eljáráson, mindent hozzáteszünk, megtakarítunk. Jobb koordinációval lehet, és ha mindezt összeadjuk, akkor gyakorta több az összeg, ami kijön, mint az adott támogatás. Ezért egy kicsit abszurd helyzet ez, nyilván, amit itt most példaként említettem. De legalábbis gondolkodni kell a problémán, és Gay Mitchell a megfelelő személyehez. Ami engem illet. Én pragmatikusabban közelítem meg a kérdést, és felvetem azt a kérdést, hogy nagyon rövid távon mi a, mit tehetünk. Az Agenda for Change vonatkozásában a bizottság azt javasolja, hogy koncentráljunk három ágazatra, ahol felléphetünk ha el tudjuk fogadni a 28 a 29 fellépő közötti elvet. Tagállamok plusz bizottság. Ugye a bizottság vezet minden egyes partner vonatkozásában, ami a kormányzást illeti, hiszen a kormányzás lenne a legfőbb feladat a bizottság számára. Ha a bizottság partnereinkkel már sokat előrelép a kormányzás terén, akkor déli partnerünk jobban felkészülhet arra, hogy az erőfeszítéseket koordinálja, mert végül is ezt nekik kell megtennünk. Ha van egy partnerünk délen, akinek a az elképzelése jó a jövőt illetően, és egy csomó minden ki jelen van, hogy segítsen, akkor neki kell a feltételeket megszabnia. A partnernek kell elmondani, hogy mit akar. Tehát ha a bizottság ezt a jó kormányzási elvet végül is megteremti, a partnereinknél is érvényre juttat bizonyos elvet, akkor már sokat léptünk előre. Másodszorban az első gondolatomat kiegészítve, a tagállamokkal meg kell állapodnunk, hogy milyen elvek alapján értékeljük az országokat. És ez minden egyes intézkedése kell, hogy vonatkozzon a tagállamok részéről, illetve a bizottság részéről, hogy minden egyes értékelés során eldöntsük, hogy hol lehet jobban dolgozni. Hangsúlyoznám, hogy milyen korlátai vannak a koordinációnak, mert úgy gondolom, hogy a fejlesztési támogatás és a fejlesztési együttműködési politika olyan, mint egy laboratórium. Ha egyféleképpen irányítjuk a dolgokat, mindenki vonatkozásában, akkor nem kell változtatni a jó gyakorlaton, mert csak egy van. És a gyakorlatban azt hiszem vannak olyan partneri kapcsolatok, ahol mindig is újdonságok jelentkeznek eredeti módon, de ugyanakkor meg tudják őrizni azt a kapacitást, hogy új horizontokat tárjanak fel, új módszereket találjanak. De ez az elvet nem kérdőjelezi meg, hogy jobb koordinációra is van lehetőség. Nos, ennyit szerettem volna még elmondani, hangsúlyozva egy-két nagyon egyszerű, gyorsan végrehajtható részt a módszer terén. Tehát kormányzás, EU felelősség ezen a területen, másodszorban a rendszeres értékelés országonként a fejlesztési együttműködés keretén belül, akár a tagállamok, akár az EU részéről. Köszönöm, de Kaiser asszony. Köszönöm, elnök asszony a szót. Köszönöm önnek, és köszönöm önnek is, uram, a beszámolót. Ki Micselnek is köszönet, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert valóban Csak akkor tudunk értékelni, ha ismerjük a körülményeket az adott országokban. Ez nyilvánvaló. Azonban a tanulmányból is kitűnik, feszültség van, talán nem ellentmondás a koordináció elképzelései között, a láthatóság, illetve a között, hogy milyennek akar tetszeni egy ország. A legtöbb ország azonban nem föltétlenül működik közre valamilyen teljesen szomorú oknál fogva. Tehát minél nagyobb a koordináció, Agyra inkább tűnik el főnökként a színpadról. Implicite módon azonban azt szeretném jelezni, hogy fontos minden kezdeményezés ezen a téren. Azonban Körenz, Sár, Körenz felvetése sem rossz, tehát legalább a kormányzás terén az EU legyen a felelős, mert ott legalább lesz akkor koordináció, és aztán utána majd az adott ország dönt, hogy saját egyéni érdekét követve kit vegyen ebbe még be. Talán hossz, középtávon ezt meg lehetne ö, próbálni, de majd meglátjuk ezt Szudán, Dél-Szudán vonatkozásában, ö, mert arról is fogunk beszélni nem soká. Köszönöm szépen, a bizottsági a szó. Köszönöm elnök asszony a szót, köszönet a beszámolóért nagyon pozitívan értékelte, legalábbis elvben a bizottság. Egy-két gondolatot szeretnék azonban megosztani önökkel. Először is, ami a koordináció különböző szintjeit illeti. Beszéltünk itt a politikán különböző koordinációs szintjéről. A szerződés értelmében megfelelő kiegészítő kompetenciák vannak az EU, illetve a tagállamok részéről is, az Európai Unió közös álláspontot alakul, alakít ki, akkor az intézményes keretek között az EU is, és a tagállamok is véleményeznek a szerződés értelmében. Tehát közösen mindenki egy álláspontot tud védelmezni, és végül is ezt akarták az EU is, és a tagállamok is. A második szint, ahol talán a legjobban ö, vannak változások, és tényleg jókor jött ez a kezdeményezés, az a programozás. A munkamegosztásról volt szó, tehát legyen az földrajzi, a kérdés az, hogy ki melyik országban tevékenykedik. Ez politikai szempontból lehet kényes kérdés. Aztán ott van az ágazati kérdés, lehetnek a, a donorok vonatkozásában is. Aztán van a harmadik meg, munkamegosztási típus, az ágazat, a, az ország szintje, között, és hát itt tapasztalható a legnagyobb dinamizmus a közös programozás vonatkozásában. Nem végrehajtásról beszéltem, programozásról, ahol látható módon jelenik meg mindenki. Régi cél ez, már a 70-es években is megfogalmazottak ezek a szövegszinten, de végrehajtásra nem került sor. Két éve azonban a bizottság közösen a külügyi szolgálattal újra beindította ezt a kezdeményezést, és most arról számolhatok be önöknek, legalábbis a folyamat jelenlegi stádiumában, hogy sikerült elérnünk valamit. 40 országban lehet közös programot készíteni, ez már beindult, vagy le is zárult, például Dél-Szudánban, Guatemalában, Laosban, Guánában, Ruandában, stb. stb. stb. Tehát változásokat tapasztalhatunk az integrált koordináció természetét illetően is. Itt nem koordinált dologról van szó, hanem közös dologról, amelynek végül is a végeredménye egyetlen egy programozás, amit a tagállamok és az Unió készít. Mi az előnye ennek? Nos, hatékonyabb a támogatás, ami minket illet, nem fragmentált, pontosan ez is elhangzott, az EU és a tagállamok pillanatilag nagyon elaprózzák a támogatásukat, úgyhogy a donoroknak ez gondjuk, de szerencsére a közös programozásnak köszönhetően megvan a megoldás itt is, tehát nem annyira szorványos már a támogatás, átláthatóság, előreláthatóság, ezek mind nagyon fontosak. A közös programozás megerősíti az Európai Unió külső dimenzióját is, hiszen folyik a dialógus a partnerekkel. Úgyhogy ez a két dolog nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy az EU delegációk ezt minél jobban kihasználják. Mert hogyha összehasonlítjuk a korábbiakat és a jelenlegieket, felvetődik a kérdés, hogy miért nem működne az, ami eddig is működött. Egy fontos változás van a megközelítésben, korábban Brüsszelből indultak ki ezek az instrukciók, a két évvel ezelőtt beindult folyamatok pedig nagyobb rugalmaságot biztosítanak a különböző tagállamok delegációinak, misszióinak az adott országban. Például, amikor a közös programozással kapcsolatban döntünk arról, hogy melyik ország legyen kiszemelve ebből a célból, először is azt kell figyelembe venni, hogy hol vannak ehhez megfelelő feltételek. Ugyanis ott vannak a nagykövetségek, a delegációk, illetve a tény az, hogy együtt léphetnek fel, már garancia szinten sikernek. Aztán ott van a rugalmasság kérdése, a folyam, fokozatos folyamatot, illetően ami az önkéntességre is utal, szintén hallottunk erről is, hiszen nincs semmilyen kötelező jogi következmény, végül is maga az eljárás mégis sikeresnek bizonyult. Aztán a bizottság nevében, illetve a külügyi szolgálat nevében el tudom mondani, hogy nagyon érdekel minket ez a kezdeményezés, hogyan lehetne ezt tovább megerősíteni, anélkül, hogy ez az együttműködést, a koordinálást ö, ö, negatívan befolyásolná. Hogy lehetne közösen együttműködnünk, esetleg más területeken is, további koordináció ö, céljával az EU, az adott ország és az előnyök síkján. Köszönöm. Köszönöm, Mitchell úr következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Johnnak és Stefannek a prezentációt. Szerintem ez, ez nagyon jó irányú fejlemény, hogy megvan ez a szekció, megvan a külső támogatás. Ami azonban tényleg jó benne, az, hogy megvan a bizottság is, aki rámozdul a kérdésre. Newton Don kollégánk említette a brit parlament kérdését. Hát persze értem én az ő problémáikat, tudom, hogy mik az érzékeny kérdések. Az én tapasztalatom azonban itt, mint egy nem brit állampolgárnak az, hogy a kormányok, illetve kormányügynökségek, akik kapcsolatba léptek velem, azt kell mondanom, hogy a britek mindig, mindig éllovasok voltak, tehát 0,7%-ról beszéltünk, de azért talán csak van remény. Próbáljuk meg a civil szervezeteket bevonni, a közvélemény formálóit bevonni, és talán a tanácsot is meg tudjuk ennek nyerni. Charles Jörens és de, de, de, Karens, de Kaiser asszony azt mondta, hogy a jó kormányzás eh, legyen az, amivel a bizottság mondjuk vezetni tudna. Ezen érdemes elgondolkodni, van, van benne tartalom, érdemes megnézni, megvárni, eh, hogy ezt hogyan lehetne legjobban használatra fogni. Azonban a legjobb az lenne, hogyha az AKC tagállamoktól is jönne nyomás mert egy csomó esetben maga a kormány az, amelyik nyomást gyakorol például a segélyek koordinálásáknak, például Ruanda esetében. Végezetül azt mondanám, hogy szeptember 17, ugye egyetértettünk abba, hogy ez egy jogalkotási javaslat tervezett az asztalra kerül. A bizottságig, bizottsága nem biztos, hogy eddig átmegy, de mondjuk november, 10, november 5-ig esetleg e, a módosítókkal együtt e, megjárhatja az útját. A, a bizottságnak és a külügyi szolgálatnak azt mondanám, hogy együtt vizsgáljuk meg, hogy ki mivel tud hozzájárulni a dolgokhoz. Ez az ő gyerekük, ők kezdték az egészet. Mi a magunk részéről nagyon komolyan veszük az egészet. És ez az új jelentés, az új egység, amely létrejött, új megvilágításba helyezi a dolgokat. Nézzük meg, hogy a jelenlevő képviselők Eh, hogyan tudnának hozzájárulni ahhoz, hogy az intézmények eh, eh, minél hatékonyabban és összehangoltabban hozzák meg az intézkedéseiket. Idő szempontjából azt hiszem, hogy október emlékszem a, a vészhelyzeti élelmiszerekre vonatkozó rendeletet száz nappal korábban kezdtünk el kidolgozni. Remélem, hogy ebben az ügyben hatékonyabbak leszünk, majd a titkárságtól kellene megtudnunk, hogy mi az a valóságban is tartható időpont, amikor ez visszakerülhet a bizottsághoz módosítókkal és egyebekkel együtt. Szerintem ezen a témán együttesen kell munkálkodnunk, és majd, hogyha a új biztosok és az új bizottság ratifikálására sor kerül, akkor ez az anyag is átfuthatja az útját. Köszönöm szépen. Egyébként a magam részéről úgy érzem, hogy bizonyos szempontból ez e, jelentős járó hozzájárulás a fejlődés projekthez és ez plusz, jelent, plusz lehetőséget teremt a számunkra. Merci beaucoup. Merci. Nagyon köszönöm. Akkor napi rendünk utolsó lényeges pontja következik, Dél-Szudánról. Rosalind Marcel asszony, aki Szudán és Dél-Szudán különleges Európai Uniós képviselője, és akit nagy örömmel üdvözlünk körünkben. Chers collègues, Kedves kollégák! Szudán a világ legfrissebb országa, amely függetlenné vált, két évvel ezelőtt, egy népszavazást követően, ahol is Dél-Szudánban a függetlenség mellett szavaztak többségben. Ugyanakkor szinte két évtizedig tartotta a háború, további megoldatlan konfliktusokkal és olyan kérdésekkel, amelyeket nem rendeztek. a 2005-ös béke megállapodás értelmében sem rendezték még ezeket. Tirolien úr elnökölt ebben a témában 2011. júliusában néhány héttel függetlenségük kikiáltását követően bizottságunk és Tökeizer asszony saját kezdeményezésű jelentést készített, a nemzetközi közösség erőfeszítései egy dél-szudáni állam kialakítása terén címmel. Egyébként a megfigyelő misszió vezetője volt jelentéskészítőnk a helyszínen. Rosalind Márcen asszony, ahogy említettem, különleges EU képviselő Szudán és Dél-Szudán vonatkozásában vázolja fel a jelenlegi helyzetet, aztán majd a bizottságnak adom meg a szót azon kérdésekben, amelyek a fejlődésre vonatkozó együttműködési kérdéseket illentik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kotonói egyezményt még Dél-Szudán nem ratifikálta. Nos, ő, ő excellenciája, hölgyeim és uraim, 2011. július 9-én, tehát pont két éve született meg Dél-Szudán, mint független állam. Önnek adom meg tehát a szót 10 percre, köszönöm szépen. Indeed. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak, hogy itt szólhatok a szakbizottság előtt. Igen, július 9-e van, ezért engedjék meg, hogy Dél-Szudán lakóinak gratuláljak függetlenségük második évfordulóján. Sajnálatos, hogy Dél-Szudán független létének első két éve nem volt egy könnyű dolog. Ifjú nemzetként a Dél-Szudán nagyon hatalmas kihív, kihívásokkal került szemben, meg kellett elő, ők a gazdasági összeomlást, bezárták a termelést, leálltak a termelések, és a milicista csoportok is zaklatták őket. Egyébként azóta a nemzetközi szereplőkkel szoros együttműködésben dolgozunk, így például az ensz a Trojka tagállamaival, Kínával és a regionális szomszédokkal, mindegyiktől azt várjuk, hogy segítsenek Dél-Szudánnak a probléma megoldásában. Az első fő probléma az, hogy Kartummal helyreállítsák a kapcsolatokat, és kölcsönösen gyümölcsöző együttműködést építsenek ki. Volt Hedgeliknél egy, egy komoly incidens 2012. áprilisában. Ennek ellenére rugalmasságot tanúsítottak, és az érintett felek megtartották Dél-Szudánban a békét. Ezzel telt el az első két év a függetlenség óta. Ez részben annak tudható be, hogy a nemzetközi közösség fenntartható és folyamatos együttműködést biztosított, ideértve az EU-t is. A 2046 biztonsági tanácsi határozat ellenére, amely meghatározott egy afrikai úti tervet, én úgy érzem, hogy ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet kordában tartani egy krízist, hogyan lehet vissza kényszeríteni a feleket a tárgyalóasztalhoz. E, úgy gondoljuk, e, hogy a Dél-Szudán majd megoldja a még meg nem oldott e, megoldatlan problémákat, és a kongói köztársasággal megtalálja a békés együttműködés, együttélés lehetőségeit. Egy, az Addis Abebai együttműködési megállapodásokat, amelyeket tavaly szeptemberben írtak alá Abu Dhabiban, Szudán és Dél-Szudán között. Ezeket végre kell hajtani. Az USA, angliai és USA beli partnerekkel összejöttünk Addis Abebában, Kartumban és Dzsubában. Elköteleztük magunkat, hogy folytatjuk a béke folyamatot, és megpróbáljuk ezeket a sikere vinni. Ezeket egyébként néha segítette a főbiztos által kiadott nyilatkozat is. Márciusban és áprilisban idén megtörténtek az első gyakorlati lépések. Reméljük, hogy mindkét ország, vagy mindkét fél elkötelezte magát a béke iránt. Reméljük, hogy Szudán végül is feladja azt, hogy letiltja a Dél-Szudán exportját. Itt kölcsönösen mutogattak egymásra a felek, kölcsönösen vádaskodtak, hogy ki mit nem tartott be, és végül is az a veszély fenyegetett, hogy a demilitarizált határzónát felszámolják. Mindkét kormányt arra ösztönzöm, hogy álljanak szavuknak, teljesítsék, amit vállaltak. Üdvözöljük a tényt, hogy most már mindkét kormány elfogadta, Beki elnöknek a megoldásra tett javaslatait. Úgy gondoljuk, hogy eh, megtaláljuk a módját annak is, hogy eh, lezárják az olajtermelést, illetve exportot. Eh, mindkét kormányt arra hívjuk fel, hogy tárgyalnak az afrikai panellel a még meg nem oldott kérdésekről, például az abjé jövendőbeli státuszáról Az utóbbi fejlemények azt mutatják, hogy a szudáni és délszudáni kapcsolat továbbra is volatilis, és a pillanatnyi helyzetet nem lehet készpénznek venni. Az Európai Unió további közreműködésére lesz szükség, ennek érdekében, hogy mindkét kormány szavának álljon, teljesítse a vállalat kötelezettségeket. A dél-szudáni problémák megoldásának részben az a válasza, hogy egyrészt ugye kiküszöböljék az átgyűrűző konfliktusos hatásokat. Egyébként ez azt jelentette, hogy Kongóból több mint 200 ezer menekült zúdult át Dél-Szudánba. Ez még halmozza Dél-Szudán problémáját. Ennél is fontosabb, hogy az EU továbbra is legyen vegyen részt a konfliktus megoldásában. E, e, egy felzárkóztató, befogadó nemzeti dialógusra van szükség a területen. A külső kihívásokhoz e, sokon túl Dél-Szudán belső kihívásokkal is szembesül. Kiegyezésre van szükség demokratikus és átlátható kormányzásra. Ez a jövendő képének a magva, a gerince szükség van arra, hogy elszámoltathatóak legyenek azok, akik emberjogi visszaéléseket követtek el. Ilyen tekintetben, tehát ezek a fontos lépések eh, így lehet lefettetni a gazdasági, a fenntartható gazdasági növekedés követelményeit. Hm, ezeknek a kérdéseknek a kezelése létfontosságú ahhoz, hogy 2015-ben eh, szabad választásokat tartassanak. Ez lesz az első szavazás egy független Dél-Szudánban. Eh, a háború után még mindig polarizált a dél-szudáni eh, lakosság. Kisebb lőfegyverek gyakorlatilag mindenkinek a birtokában vannak, vagy lehetnek nagyon szükség van egy nemzeti kiegyezési kezdeményezésre. Ezt két tiszteletre méltó egyházi vezető bevonásával szeretnénk megvalósítani. Ezen kívül pedig demobilizálni kellene a, a, a gerilla csoportokat. Kelet-Dzsongle államban továbbra is fegyveres konfliktus van a milícisták, e, illetve az SPLA e, egységei között. Ez gyakorlatilag életek ezer számra veszélyezteti az emberek életét, és e, körülbelül 100 ezer mule törzsbeli lakos állítólag a bozótosban próbál menedéket keresni. Az Európai Unió Ismételten felszólította mindkét felet, hogy tartózkodjanak a további erőszaktól, és humanitárius segítséget fog adni, enyhíteni kívánják a helyi közösségek szenvedéseit. Az EU azt is mondta, hogy elszámolt el kell számoltatni azokat, akik felelősek az erőszakért és a visszaélésekért bizalomra ad okot, hogy a Washingtoni konferencia idén áprilisban oda döntött, hogy egy új megállapodást hoznak létre. Ezen Dél-Szudán kötelezte magát, hogy politikai úton javítja a kormányzást, és segélyeket kap cserébe az európai közösségtől. E, reméljük, hogy ennek eredményeként megvalósulhat egy állam építésről szóló szerződés, eljöhetnek hozzánk az egészségügyi és oktatási dolgozók. Végül pedig az elnök formálisan e, is kérte Dél-Szudán csatlakozását a felvizsgált kotonói megállapodáshoz. Reméljük, hogy Dél-Szudán a lehető legrövidebb időn belül ratifikálja a kotonói egyezményt. Ez potenciális előnyöket jelentene a délszudániak számára, megnyithatnak különféle lehetőségeket számunkra is, hogy támogathassuk a regionális integrációt. Én a magam részéről számos alkalommal tárult, tárgyaltam e témában. Végezetül pedig az EU tisztában van a dél-szudáni kormány kihívásaival. Gratulálunk nekik, rugalmasságukért és elkötelezettségükért. Dél-Szudán második évfordulóján az EU megismétli, hogy elkötelezett Dél-Szudán mellett, hogy létrejöhessen a nemzeti kiegyezés, megvalósulhasson minden állampolgár számára a béke és a biztonság. Dél-Szudán keresztútnál van, és a jövő sok jelentős mértékben múlik azon, hogy milyen kapacitásokat biztosít a nemzetközi közösség, különösen az Európai Unió. Köszönöm szépen, asszonyom. Hens Tosbolt úr következik az EFKO főigazgatóság részéről a kelet-afrikai koordinációért felelős 5 percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy szólhatok a bizottságnak. Először is szeretnék köszönetet mondani Kezer asszonynak a jelentéséért. Dél-Szudán világ egyik legszegényebb állama Dél-Szudán olyan, mint egy koraszülött gyermek, amely most intenzív ellátásra szorul a nemzetközi közösség részéről. A születését követően a gazdasági, politikai előnyök egyértelműek voltak, de hat hónappal az ország megszületését követően az olaj szállításokat leállítottak, és az olaj nélkül Dél-Szudán nem képes túlélni és békét teremteni. Ebben az időszakban a nemzetközi közösség keveset tudott tenni az ország érdekében, ezen kívül nem tudtuk kimenteni az országot, és a támogatások révén csak úgymond segíteni tudtuk az államot az alapvető szolgáltatások ellátásában, de nem volt lehetőség fejlesztésre. Jelenlegi, jelenlegi állapotban az országot egy egyetlen párt és politikai párt irányít látja, az olajellátás teljesen kiszámíthatatlan, az ország nem képes gazdasági, politikai céljainak megfelelni. Ö, valóban az Európai Unió kulcsfontosságú fejlesztési partnerként lép fel. Eredetileg 285 millió eurót irányoztak elő szudáni támogatási programok érdekében három különféle területen. Egyrészt ugyebár a mezőgazdaság területén, a, annak érdekében, hogy az élelmiszer biztonságot fenn lehessen tartani, és a gazdaság diverzifikálására sor kerüljön. Másodszorban az egészségügyi és oktatási rendszer fejlesztése, harmadsorban pedig a jogállamiság és a demokrácia megerősítésre. Szeretnék négy Európai Uniós akciótervet megvilágítani. Az első egy az első egy rendkívül jól látható projekt volt, amely az ország vezetésének kapacitásait kívánta megerősíteni, méghozzá az országban uralkodó gazdasági válság elhárítása érdekében. Akkor 2012 novemberében Dzsubában egy gazdasági és mezőgazdasági kiállításra került sor. Ezen a rendezvényen az Európai Bizottság bejelentette, hogy 166 kilométer új utat új megépítésében kívánnak részt venni. Ezen túlmenően a dél-szudáni kormányjal egy gazdasági párbeszéd is kialakulóban van. Politikai, szociális kérdések szerepelnek itt a napirenden. Negyedsorban pedig a megerősített partnerség keretében a bizottság és a tagállamok, hiszen az EDF bizottságnak a kollégái is itt vannak, akik szintén segíteni szeretnének az alapvető államigazgatási szolgáltatások kiépítésében úgy gondolom, hogy ezek a támogatások egyre inkább láthatóvá és kézzelfoghatóvá válnak. Az Európai Unió hozzájárul a szudán, dél-szudáni állam kialakításához, felépítéséhez. Szeretnénk ezen az úton tovább haladni annak érdekében, hogy az elmaradásokat be lehessen pótolni, főként a nők bevonása területén a munkaerőpiacra, az élelmiszerellátás biztonságának megteremtésére, egészségügyi és a és a képzés területén. Viszont felhívnám a figyelmet, hogy sok veszélyleselkedik még a jövőben az országban. Mindenképpen meg kell erősíteni a jogá, jogállamiságot az országban, illetve a két szudán közötti olajvezetékek biztonságos üzemeltetéséről is gondoskodni kell. Ezen túlmenően fejlesztési partnerként is tovább folytatjuk a munkánkat annak érdekében, hogy Dél-Szudán aláírja az megújult, megújult kotonói egyezményt, ezen partnerségek hiányában nem leszünk képesek arra, hogy hogy 2014 és 2020 között folytassuk Dél-Szudán eh, támogatását, holott szükség van arra, hogy ezeket az eszközöket a stabilitás és az emberi jogok védelme érdekében fel tudjuk használni. Az utolsó szempont pedig a dominó hatás, amiről szeretnék beszélni hogyha nem vagyunk képesek Dél-Szunán további átalakítását támogatni, ennek negatív következményei lehetnek mi ennek az ellenkezője pedig tovább vezeti Dél-Szudánt a megfelelő úton. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony következik, munkadokumentumának ismertetése. Nagyon köszönöm asszonyom, köszönöm Rosalind Mászlernek nem csak azt, hogy idáig eljött ma este, hanem azért is, amit Szudánban, Dél-Szudánban tett az elmúlt évek során. Nagyon sokat dolgozott, nagyon sajnálom, hogy ennek vége lesz, és egyébként ezt a jelentésben is megfogalmaztam. Szerintem ez nem jó időpont erre. Nem akarom újra elmondani mindazt, amit Rosalind már megfogalmazott Dél-Szudán kapcsán, illetve Szudán kapcsán. Egyszerűen csak összefoglalnám, mert ez benne van a munkadokumentumban. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy amikor Dél-Szudán függetlenné vált, minden, ami benne volt ebben az átfogó béke megállapodásban, megállapodásként, határokként, a különböző források megosztását, illetően a két ország között nem ö, sikerült megoldani. Úgyhogy megjött a függetlenség, de csomó minden kérdőjel megmaradt. De ki kellett ezt a függetlenséget mondani, mert különben folytatódott volna a háború a két ország között. Úgyhogy a nemzetközi közösség még nem tudta lezárni ezt az átfogó béke megállapodást, pedig kellett volna fellépni ezen a téren, úgyhogy ezért is emlékeztetett minket a bizottság erre a drámai helyzetre. Úgyhogy kicsit túl korai volt ez a születés, kicsit koraszülött volt ez az ország, e, és hát e, két év alatt azért óriási előrelépés történt. Pedig e, a nemzetközi közösség ott volt mellettük, nagyon sok pénz, nagyon sok erőfeszítés támogatta őket. És végül is a jelentés célja és kérem, hogy a kollégák még tegyék hozzá gondolataikat, azt, hogy végül is jól tettük, amit tettünk, láthatóan tettük-e, vagy valami mást kellene megpróbálnunk. Azt azonban nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem dolgoztunk. Hát mik a nagy problémák? Először is állandó instabilitás tapasztalható a határ problémák miatt, az abei régió ö, továbbra is ö, olyan régió, amely ugyan a népszavazásban benne volt, de az átfogó béke megállapodásban megfogalmazottakat hát sosem tartották be, a határok még mindig nem eléggé világosak, és a két ország közötti határ továbbra is rendkívül bizonytalan terület, ahol nagyon sokan elvándorolnak. Senki sem elégedett, se a két ország, sem a nemzetközi közösség, sajnos állandó az instabil helyzet. Ott van a kőolaj kérdés, ezt soha nem ordották meg, ez továbbra is állandó feszültség oka az Addis Abebai 2012-es szeptemberi megállapodást követően is voltak még problémák, vagy a déliek mondják azt, hogy elzárják a kőolajcsapot, Ugye volt erre már példa, ezért volt a washingtoni konferencia, de hát hogyha nem lesz kőolaj, akkor miből él? És akkor az egész nemzetközi déliekre e felé fordul. Vagy az észak döntött úgy, hogy nem akarja megnyitni a kőolajcsapot, és hát aztán volt olyan, hogy végig csak beindult ez a folyamat, de hát amíg nincs stabil politikai megállapodás, ugyan van az Addis Abebai, de állandóan fenyegetett állapotba kerül, nincs stabil helyzet. És a kőolaj továbbra is fegyverként kerül felhasználásra két ország között. Pedig ez az alapvető forrás Dél-Szudán számára, és ez az egyik nagy probléma 95%-ban az ország forrásai a kőolajtól függenek a mezőgazdaság még nem tudott kifejlődni, a kapacitásépítés még nem indult be, nincs adminisztráció, közigazgatás, utak, iskolák, nagyon kevés egészségügyi intézmény van, az utak borzasztó állapotban vannak, mindent helikopterrel kell szállítani, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz a politikai instabilitás miatt fejlődni ebben az országban, illetve hogy mi, amiatt, hogy amilyen állapotban van. Tehát ahogy elmondtam, mindenkit összefogott, de ezt össze is foglaltam a, az anyagban. Az ENSZ különböző missziókkal próbálták fenntartani a stabilitást, a donor országok elmentek a Washingtoni konferenciára, aztán ott az Európai Unió, még akkor is, ha nincs kotonúi egyezmény, megpróbálta finanszírozni az államot, és a különböző humanitárius segélyek segítségével megoldani a problémákat. Na de, hogy ennek mi a látszata, hát be kell vallanom, hogy egy kicsit elégedetlen vagyok, halván a bizottságot, akik viszont azt mondják, hogy van ennek azért látszata. Na most, ami az ensz illeti, ott van. Ami a politikai aspektusokat illeti, ugye finanszírozzuk a politikai tárgyalásokat, a magas szintű panel segítségével, nem Beki elnök vezetésével, nem Bekit a magas szintű panelt finanszírozunk, de végül is nem Beki tárgyal. És hát azt hiszem, hogy normális, én nem akarok itt neokolonistának föltűnni, de azért mi vagyunk az ENSZ mögött, mi vagyunk az Afrikai Unió mögött, az Embeki féle panel mögött, és az összes többi fellépés során, bár várom ennek megerősítését, gyakorta elég sokan vagyunk. És végül befektettünk, és e- a jelentésben benne vannak a számok is, hogy mekkora mértékben fektettünk be itt Dél-Szudánban olyan eredményekkel, amelyek hát nem igazán fényesek, nem miattunk, hanem azért, mert nagyon komplex a helyzet. Úgyhogy nem túl látványos az eredmény és be kell vallanom önöknek, hogy most beszélünk a parlamenten belül először arra, hogy az EU milyen eredményt ért el itt. Korábban soha nem került még a megállapodás előtt ez asztalra. Azt gondolom pedig, hogy érdemes feltenni a kérdést, hogy az Európai Unió hogyan is fektetett bele ebbe a kérdésbe, és ennek ellenére soha nem került ez részletes kitárgyalásra. Tehát ezért javasolnám, hogy ezt a dokumentumot így elemezzük, nézzük, milyen erőfeszítéseket tettünk, mik a nyitott kérdések, még van egy politikai dimenziója is, de talán ezt majd a külügynek kell megvizsgálnia, de ugyanakkor a jó kormányzás, a kapacitásépítés dimenziója, ö, olyan ö, gazdaságpolitika, diversifikáció ö, támogatása, amire esetek szüksége volna. Hát, tehát van miről beszélnünk, ö, tekintettel arra, hogy Dél-Szudán nem sokat lépett még előre. Ami a kotonui egyezményt illeti, hát ez a vesző paripánk, nyilván tudják, hogy ezek segítségével tudjuk azokat az eszközöket használni, amelyekkel jobban segíthetünk Dél-Szudánban, ugyanakkor ami a kotonui egyezményt illeti, az aláíró államok vonatkozásában arról van szó, hogy ugye Dél-Szudán nagyban függ Észak-Szudántól, és Al-Bashir elnök ellen elfogató parancsot adta ki. Úgyhogy elég nehéz így jó kapcsolatokat kialakítani éjszakkal. De ahogy a CPI aláír, talán Al-Bashir elnök vonatkozásában valamilyen megoldás születik, mert Dél-Szudántól azért túl sokat nem lehet kérni, de hát ez végül is nem felel meg a mi politikánknak. Ez az egyik nehézség, amelyen szembe találjuk magunkat délen is. Nos, többet nem szeretnék elmondani, de azt gondolom, hogy a leglényegesebb kérdések elhangzottak, és ugye a kérdés az eleget tettünk-e, úgy, ahogy kell, van-e valami más megoldás, és hogyan lehetne támogatni a bizottságot, Szerintem szükség van erre, mert nagyon sokat dolgoztunk, Rozlin is, a bizottság is, egész egyszerűen csak mi nem voltunk benne ebben a játékban. Köszönöm. Köszönöm, de Kaiser asszony. Öt percünk van, és át kell mennünk egy másik terembe. Ketten szeretnének még hozzászólni, úgyhogy kérem a lehető legrövidebben tegyék. Először Kretű asszony, aztán Preda úr. Kretű asszony. Nagyon röviden kérem. Köszönöm szépen, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament napirendre tűzze ezt a kérdést. Köszönöm szépen a prezentációt. Köszönöm a bizottság részéről is, és az és a előadó részéről is. Veronik kollégánk elkötelezettségét valamennyien ismerjük, Tudjuk, hogy két évvel ezelőtt valamennyien nagyon bizakodtunk, amikor ö, kikiáltották a függetlenséget több évtizedes polgárháború után. úgy, ahogy el is hangzott, ugye nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, sok millió eurót ö, fizettünk oda. az ENSZ és az Afrikai Unió ugyancsak belépett a képbe, de hát rá kell jönnünk, hogy valahol megfáradtak a donorok. Minden aspektusra nem tudok kitérni, csak röviden annyit mondanék, hogy egyszerűen rangsorolt, rangsorolnunk kell, és sokkal jobban körbe kell járnunk azt, hogy ezt a sok pénzt mikor mire adjuk ki, hogyan költjük el, hiszen tudjuk, hogy az adott országokban meglehetősen egoista módon bírálják el a pénzek sorsát, különösen akkor, hogyha nem látják a pénzeknek a konkrét eredményét. Szerintem nyomást kellene fejt, kifejtenünk a hatóságokra, tegyék a dolgokat, hiszen ez az ő feladatuk, ez, ez, ezt nem nekünk kell csinálni, nem nekünk kell bemutatni a jó kormányzást, az intézményépítést, a, a, a, a földönfutók, a menekülteknek a, a kezelése nem a mi feladatunk, hanem az ottani hatóságoké, úgyhogy mutassanak csak több hajlandóságot, őnekik kell ezt bemutatni nem kellene, nem okos dolog, ha mindent csak az olajra vezetünk vissza. Persze fontos ez a dolog, de ne feledkezzünk el arról, hogy ez a világon az egyik legszegényebb ország, valamit tennünk kell. És jobban hangsúlyoznunk kell, hogy valahogy érjék el, hogy abban maradjon a zaklatás, érvényesüljenek az emberi jogok, szerintem eh, ilyen sok év után egész egyszerűen elfogadhatatlan, hogy továbbra is ilyen eh, események történnek, illetve agresszív módon lépnek fel az újságírók és az emberi jogi aktivisták ellen. Andrea, Monsieur Preda, d'être Preda úr, nagyon röviden kérem, mert nincs már időnk, és nagy kár lenne, hogyha nem sikerülne befejeznünk. Jó, mindent megteszek ennek érdekében. Egy kérdésem lenne, mert gyorsan kell feltennem Mászten úrnak. Másád alelnök és az elnök közötti konfliktusra utalnék. Kiváló dokumentumot készített de Kaiser kolléganő, azt gondolom, hogy az államépítés tényleg prioritás kell, hogy legyen. Csak a bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy ebből a szempontból mik a prioritásai. Végezetül annyit mondanék még, hogy a korrupció is felvetődik de Kaiser kolléganő dokumentumában. Ennyit szerettem volna mondani. Sajnos nem voltam olyan hosszú, mint a szocialisták. Jó. Jó. Márcen asszony, kérem, válaszoljon a kérdésekre. Öni a szó. Um, yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Természetesen van néhány politikai verseny az SPLM pártvezetésében. Ez jellemző bármely demokratikus rendszerre, de azt hiszem, hogy nagyon körültekintően kell ezzel eljárnunk, hogy ez ne negatív módon befolyásolja a kormány munkáját, illetőleg ne eredményezzen törzsi villongásokat, feszültségeket, erőszakot ezen az úton kell előre járnunk, és úgy gondolom, hogy már sikerült pozitív eredményeket eredni. Még egyetlen egy percet kérek, elmondanám az, hogy örülök, hogy Veronique de Kaiser létrehozta ezt a jelentést, hiszen a parlament lehetőséget ad arról erre a meghallgatásra, és a parlament külügyi bizottsága is érdeklődést mutat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a két Szudán fontos az Európai Unió számára, ugyanis a Málitól Szomáliáig terjedő stabilizációs övezetben Szudán adott esetben egy destabilizáló tényező lehet a teljes régióban, ha nem sikerül békét teremtenünk a két Szudán között, nem sikerül betartani az átfogó béke egyezményt. Szeretném felhívni a figyelmet arra a nagy, beru, arra a nagy befektetésekre, amelyek a békefenntartók működésének fenntartását jelenti, hiszen a költségvetés 45%-át 1,5 milliárd dollárról van itt szó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament továbbiakban is figyelemmel kísérje ezt a béke folyamatot a két Szudánban ahogy elmondtam, a Szudán valóban egy kísérleti terep is az ICC esetében. Van itt egy hosszú távú potenciál, amely nagyon jelentés, és annak érdekében, hogy eleget tegyünk a stabilitási követelményeknek, ez egy további befektetési, beruházási lehetőséget is jelent az Európai Unió tagállamai részére, éppen ezért továbbiakban is aktívnak kell maradnunk nagyon köszönöm, de Kaiser asszony. Köszönöm a kollégáknak, akik erőfeszítéseket tettek és itt maradtak. Úgy gondolom, hogy hozzájárulnak majd jelentősen a jelentés gazdagításához azok is gondolom, akik nincsenek. Nos, azt szeretném elmondani azt, asszony, hogy sajnálatos, hogy ilyen gyorsan lejár a mandátuma, pedig annyi minden van még, amik tenni kellene ebben a két országban. Úgy gondolom, hogy kiválóan végezte feladatát, ezt le is fogom írni, de most el is mondom. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bejelenteném, hogy a következő DEVE bizottsági ülés augusztus 28-án Brüsszelben kerül megrendezésre 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig. Most pedig az 1G3-as terembe megyünk, együttes ülésre az Állampolgári Jogi Bel és Igazságügyi Bizottsággal, a bizottsági közleményről, a migráció fejlesztési hatásának maximalizálásáról szóló bizottsági közlemény címmel, és Krétű asszony fog elnökölni. Köszönöm, és nagyon jó nyaralást kívánok mindenkinek, hogyha már nem találkoznánk előtte.